tartózkodás. 47-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? The vote. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49 részenként, első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A második részről rendben van, akkor megnyitom a második részről a szavazást. A második részről próbasz, ellenőrző szavazást tartunk. Tehát a második részről szavazunk, a 49 második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. No, because we did that. Amendment 50. 50-es módosító. Hát, Krisztián, hogyha nagyon hosszan akarod húzni, akkor lehet így 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65 mellettem ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a 65-öst, azt hiszem, hogy többségben volt, de lássuk meg. Mármint az igen volt többségben, de lássuk meg. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 67 mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 68 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 69 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 70 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as módosító mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 87-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Hát nélkül megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellettem, ellene, elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodás. Csak ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96 részenként első rész me- mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellettem ellene tartózkodással utasítva. 98 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Thank you, carried. Everyone voted? The vote's closed. It's carried. 99 in favour. 99 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 101 mellettem ellenem tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 három részben. Első rész szóbeli módosítóval, a kette szóbeli módosítóval mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes rész mellettem, ellenem. Nem, okafogyottá vált, bocsánat, bocs. Kettes rész mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, a 111-ről megnyitom a szavazást. The vote's closed. It's carried. 113 13-as mellette, 113-as mellette ellene elutasítva, 112-es mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük le a 112-est, megnyitom a szavazást. Bocsánat, fogyottá vált. Nem kellett leellenőriznünk. 114 mellette ellene. Elfogadtuk. 48. Ez okafogyottá vált. 12-es kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellettem, ellene elfogadtuk. 124-es mellettem, 124. Tehát lássam a kezeket, lássam a kezeket, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodás. A 145-ről ellenőrző szavazást hirdetek meg. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 25-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 151 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155 mellette ellenem, tartózkodás. Ellenőrizik le a 155-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le, rendben van 157-ről, megnyitom a szavazást. Closed. It's carried, yes, same majorities. 158. 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163-as visszavonták, beugratós volt, 164 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165 részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le a 166-ról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ez egy kérdés volt, akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. 167 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 168 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette, ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le 169-ről, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. 170 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette, ellene elfogadtuk, 173 mellette, ellene elfogadtuk, 174 mellette, ellene tartózkodás 174-est ellenőrizzük, le nem láttam tisztán. The vote is closed. It's adopted. It wouldn't make any difference, Nerj, actually. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 179 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 182 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 150, 105 mellette ellen elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 190, ezt visszavontam, 190 mellette ellene elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százkilencvennégy mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a 194-esről a szavazást. Szavazok mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 195 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette, ellette tartózkodás elfogadtuk. Five. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 203 mellette ellene tartózkodás ellenőrizni fogjuk a 203-ast, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 207-est, bár úgy vélem, hogy elfogadtuk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? Kérném, hogy mindenki szavazzon. Mindenki nézze meg, hogy valóban szavazott-e. Jó, akkor lezárom a szavazást. Néha kikapcsolódik a gép, úgyhogy mindenki ellenőrizze, hogy valóban vette a gép a szavazást. Most akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 209 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 210 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizhetjük a 13-ast, ha kell, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Igazuk volt, igazuk volt. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni fogjuk. A 21-est ellenőrizzük, tehát a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás. A 22-est is ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Jaj, én nem. Jó. Elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm, az én módosítom volt. 26 mellette, ellene, tartózkodás. A 26-ost ellenőrizni kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 29-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 31-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk nagy többséggel. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kiesség, 1-es szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kiesség, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni fogjuk. A 38-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, preambulumok következnek, egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kettő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, öt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hat mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hét mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A vélemény következik. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. A budgetes első bekezdést, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk. Ötös bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és most elektronikus szavazás következik a jelentés tervezetről annak módosított formájában. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. És Elike Gerrérónak gratulálok, egyhangulag elfogadtuk a szövegét, bravo! Remek, valóban. Még egyszer gratulálunk Enrikének. Óriási szövegről volt szó, rengeteg módosítóval. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. Jó, lépjünk tovább, és nézzük, hogy Sár Görenc szövegen hogyan alakul a fejlődő országok államadossága, fenntartatosságának javítása. Hát, a másik is elég bonyolult volt, hatalmas téma sok módosítóval. Nézzük tehát akkor most a 12-es pontot. Sárl, még egyszer elmondom, hogy a 12-es napi rendi pontnál járunk, a fejlődő országok államadósága fenntartatóságának javítása. Sárl, szeretné valamit mondani, mielőtt elkezdünk szavazni? Az előadója szó, ha szeretné. Nem, nincs mondani valója rendben, akkor már is szavazunk kettes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, 46-osat ellenőrizni fogjuk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom, elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, eluta, illetve ellenőriznünk kell a 47-est is, a szavazást megnyitom. Rosszul láttam akkor, hogyha önök mellette vannak, mindegy, most lezárom a szavazást minden esetre, és akkor elfogadtuk végül is. Bocsánat, rosszul láttam. 50 mellette, ellene, tartózkodás. Az 50-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, a következő kettőt visszavonták, akkor 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök. Tehát 57 ezt fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. Nem, mondja az elnök asszony, hol is tartunk? 59. Nem. Újra javítja magát, az 57-est kell ellenőriznünk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk egyértelműen. Jó, akkor most 59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatvannégy mellette, ellene tartózkodás a 64-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-osról nem kell szavaznunk, 67 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 67-est előzzük? Rendben, a szavazást megnyitom. Jó lenne, hogy egyértelműen felemelnék a kezüket, akkor nem kéne annyit ellenőrizni. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 70, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 71 mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 71-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 72 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodás. A 75-öst ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 77 mellette ellene, tartózkodás, 77-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 79 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 80 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a 80-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 81 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizni fogjuk a 83-ast. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizni fogjuk a 86-ost, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igen, elfogadtuk. Szóbeli egyes mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizni fogjuk a szóbeli egyest, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, a 89-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elutasítottuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, ha gondolják. Jó, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, rendben van. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95 mellette, 95 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 96 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, még egyszer jó, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni fogjuk a 4-es kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, és elfogadtuk. 100 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 109 illetve mégiscsak szavazni kell a 108-asról mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 110 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 111 mellette. A 110-et szeretnék ellenőrizni, rendben van. A szavazást megnyitom. 110-esről van szó, a szavazást lezárom, elutasítottuk. Szoros volt az eredmény valóban. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 kiesik. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114 mellette. Mi a probléma? 113-asnál járunk. Ezt elutasítottuk, tehát akkor szavazni kell a 114-esről. Tehát 114 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 117 mellette, ellene tartózkodás. A 117-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, a 118-ast fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk egyértelműen 119, két részben első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122. es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös ellene van, akkor ellenőrizzük, megnyitom a 125-ösre a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Jó. Azt hittem, hogy mellette van. Rendben, tehát elutasítottuk. 126-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodás. 127-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva, de nagyon szoros volt. 128-as mellette ellene tartózkodás, 128-asat ellenőrizzük, ez is szoros. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129-es mellette, 129-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. akkor a preambulumok eh, hármas eh, mellette ellene elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az ötöset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette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 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellen, 20-as mellette ellentartózkodás, 20-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. És elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 21-eset, megnyitom a szavazást. Szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás. 22-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as mellette ellene Nem látom egyszerűen 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene. 26-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 27-es terem 28-as két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva szóbeli módosítók 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Utolsó oldal. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 nem egyes módosító, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette a tartózkodást elfogadtuk. És akkor most az egész módosított dokumentumról eh, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a módosított jelentésre. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 17-9 ellenében, és gratulálok Görenc úrnak. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, akkor ezzel vége a szavazásnak, köszönöm szépen. Most pedig a Nemzetközi Vörös Kereszt elnöke jön hozzánk, úgyhogy kérem, hogy minél többen maradjanak, akik viszont elhagyják a termet, azok tegyék ezt csendben. Köszönöm. Okay, colleagues, can everybody take their seats again now? Because we have an important item. Egy nagyon fontos téma következik, most a 13-as pont, napi rendünk 13-as Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és akkor a humanitárius szükségletek kielégítése az elhúzódó konfliktusok jelentette kihívás. cserét fogunk folytatni Peter Marrow-val, a Kereszt Nemzetközi Bizottságának elnökével. Eredetileg Máló úr korábban külügyi államtitkár volt Svájcban, és a New Yorki ENSZ képviseleten is dolgozott. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy velünk van Morerer úr. Azt is tudjuk, hogy az önök szervezetének hosszú története van, még a Genfben hozták létre 19. században, és a Genfi Egyezmény 1924-ben szabályozta a működését, és a világ különböző részén vannak jelen. Tudom, hogy Szíriában és Irakban járt, éppen onnan jött vissza, nehéz terület. A önkéntes befizetésekből tartják föl nemzetközi Vöröskereszt, Vörösfélhold társaságokat fogja össze. Itt hosszú feljegyzésem van, de sokkal jobb, hogyha ön beszél inkább a Nemzetközi Vöröskeresztről, és ahogy mondtam, nagyon nehéz helyzetekben dolgozik a különböző konfliktusos területeken, tehát átadom önnek a szót. Kérem, mindenki most már foglaljon helyet, és hallgassuk meg vendégünket, Marál urat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottságba ma délelőtt és itt alkalmat kapok, hogy röviden felvázoljam a kihívásokat, amelyekkel találkozunk. De miután az Európai Parlamentben vagyok, engedjék meg, hogy először is mindenkinek köszönetet mondjak azért az általános támogatásért, amit kap a Nemzetközi Vöröskereszt az Unió tagállamaitól, az, az Európai Bizottságtól, és ha a számokat mind összerakom, összeadom, akkor az európai hozzájárulása a Vöröskereszt munkájához 74 százalékát teszi ki a költségvetésünknek ez a ö, tagállamok az ECO hozzájárulása. Úgyhogy először is ezért szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy ilyen nagylelkűen támogatnak. Enélkül nem tudnánk ellátni azt a feladatot, amit jelenleg ellátunk, hogy a szükség esetén, különösen a front országokban az embereket támogassuk, védelmezzük. Néhány észrevételt szeretnék eh, tenni majd a második eh, részében a hozzászólásomnak. Azt is értem, hogy az vita, ami folyik a parlamentben és a különböző szakbizottságokban, az pontosan arról szól, hogy hogyan alakítsuk a pénzügyi struktúrát, hogy a fejlesztési együttműködéseket, humanitárius munkát a jövőben is tudjuk fejleszteni. Tudom, hogy erről viták folynak a különböző közösségekben, hogy mi a legjobb módja a támogatásnak, illetve milyen interfész legyen a fejlődés és a humanitárius munka között, és hogy a leg jobban koordináltan, koordináltan működjön mindez. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy milyen kihívásokkal találkozunk a terepen, illetve, ahogy elnök asszony említette, a közelmúltban jártam a közel-keleten, Irakban és Szíriában egy á, rövid áttekintést szeretnék adni. Több mint 40%-a a munkánknak az Afrikában folyik, és Afrikát mondom, akkor ez a, az úgynevezett hotspotok a konfliktusos területeken, Szudán, Szomália, Csád, Csádító és környéke, illetve a Csádi tó négy körül Nigéria, Kamerun, Nigéria és Csád. Ez a legnagyobb egyik tevékenységünk, majd a Sahel és a DRC, a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ezek hosszú ideje tartó konfliktusos területek, és fejlesztési szempontból konfliktussal kapcsolatos erőszak ugyancsak kihívást képez. Ez azt is meghatározza, hogy hogyan tudunk működni más szervezetekkel együtt a terepen. Ha az elmúlt hét évet tekintem át, akkor nagyon jelentősen megnövekedett a Nemzetközi Vöröskeresztnek a költsége, illetve a költségvetése, többek között a közel-keleten, ami korábban nem volt tevékenységi terület, a költségvetés megkettőződött az elmúlt hét év során, hét év alatt duplájára nőtt, nagyon nagy volt a növekedés közel-kelet miatt, és a legnagyobb műveletek köz 5-ből 4 a közel-keleten folyik. Most Szíriában a legnagyobb, majd ezt követi Dél-Szudán, Jemen, Irak, Afganisztán, ezek a, azok a területek, ahol leginkább jelen vagyunk, és amik a legnagyobb kihívást jelentik. Ha megvizsgáljuk a nagy kihívásokat a terepen, akkor azt lehet mondani, hogy két nagyon nagy aggasztó fejezet van. Az egyik, hogy nagyon nehéz tárgyalni ö, a humanitárius terület biztosításához. Ez jelenti a semleges területet a mi munkatársainknak, illetve a civil lakosság számára. Elmondhatom, hogy az egyik legnagyobb dilema naponta az, hogy meddig tudjuk kikényszeríteni a hozzáférést ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak dolgozni a kollégáink a terepen. És ez nem egy olyan dolog, amit matematikai képlettel ki lehetne számolni, de azt látom, hogy mindig amennyire lehet, elmegyünk a határvonalakig, megtárgyalunk arra, hogy adott esetben két embernek is segítséget nyújtsunk, ennek ez az alapja a tevékenységünknek. A legtöbb konfliktusos területen így dolgozunk a közel-keleten, és ez azt a kihívást is jelenti, amelyel naponta találkozunk. Nagyon fragmentált környezetben kell fellépnünk. Szíria, Ireket, Irakot vizsgáljuk, itt nincs egyetlen frontvonal, hanem több szakaszos frontvonal van, és több száz ö, szereplője van a konfliktusnak. És itt úgy kell fellépnünk, hogy biztonságos övezeteket hozzunk létre, és ezen dolgozunk. Ha például Kelet-Huttába, Észak-Szíriába megyünk, vagy egyes afganisztáni területekre, akkor több szereplős konfliktusok vannak, és több mindenkivel kell tárgyalni ahhoz, hogy konszenzust érjünk el, és utána humanitárius munkát tudjunk végezni. Tehát hozzáférés, tárgyalás, ez az elsődleges és legfontosabb tevékenységünk. A második nagy fejezet, ami ugyancsak kihívás számunkra, és ez az, amivel mindig találkozom, hogyha humanitárius közösségben kell szólnom. Legtöbben még mindig úgy gondolják, hogy a humanitárius munka az egy segélynyújtási munka, és az erőszaknak a hatásait, vagy a természeti katasztrofák hatásait kell csökkenteni. De úgy látom, hogy a mi mandátumunk ennél sokkal messzebb megy, ez egy védelmi mandátum is. Meg kell próbálni elérni, hogy az egymással harcoló felek betartsák a törvényeket. Nem csak az erőszak hatásaival kell, hogy foglalkozunk, hanem ellene fel is kell lépnünk. Különböző vetületei vannak ezeknek a kérdéseknek napjainkban. Valamennyi ö, harcoló fegyveres erővel ö, kapcsolatot kell ö, teremteni. A Genfi Egyezmény három nagy elvet fogalmaz meg, az elővigyazatosság, az arányosság és a konkrétum okat kell figyelembe venni. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy biztosíthassuk a foglyoknak is például az emberséges bánásmódot, hogy biztosítsuk, hogy a családok tudják, hogy hol vannak a hiányzó családtagjaik. Ez is egy nagyon fontos kérdés, családegyesítést elérni konfliktus esetén. Tehát szeretnék rámutatni arra, hogy a költségvetési adatok és a közvélemény figyelme, a hozzájutás, a konvojok, a víz, az élelmiszer és egészségügyi szolgáltatás eljuttatása olyan területeken kell, hogy megoldást találjon, ahova nehéz eljutni és ez a nemzetközi eh, humanitárius jogszabályok alá tartozik, mert csak így tudunk eh, megküzdeni ezekkel a problémákkal, és ez nagyon nagy erőfeszítéseket kíván, hogy legalább egy minimális mértékben betartásra kerüljön a nemzetközi humanitárius törvény. Napjainkban azt mondhatom, hogy van egy kérdés a kihívások, a hozzáférés és az emberek védelme között. Ez egy olyan, vannak ö, olyan kihívások, amik egészségügyi jellegűek, egészségügyi ellátási tevékenység. Azt látjuk például Szíriában, Afganisztánban, Jemenben, és nagyon sok más területen is, hogy a az egészségügyi szolgáltatás nyújtása, vagy annak tilalma az egyik legkritikusabb kérdés, amivel foglalkoznunk kell. Ha megnézzük azt az időt, amit a tárgyalásokra fordítunk Irakban, Szíriában és különösen Jemenben, hogy tárgyaljunk egy-egy csomagot az egészségügyi ellátásról, amit aztán el tudunk juttatni, de amit nem fogadnak el a harcoló felek, ez az egyik leg nagy problémásabb dolog. És hogyha nem sikerül, akkor hosszú távon ez elhúzódik. Továbbra is probléma az, hogy például a sebészeti eszközöket eljuttassunk a harcterekre, mert az az ellenséget támogatja, úgymond, és azt tapasztaljuk, hogy a harcoló felek egyik sem engedi meg, hogy az ilyen jellegű egészségügyi segítséget eljuttassuk, legyen ez sebészeti eszközök vagy gyógyszerek. Azt is látjuk, hogy az ellenségeskedések esetében a iskolákat, kórházakat, mentőkocsikat is egyre inkább célpontnak vesznek a katonai hadműveletek során tehát azt látjuk, hogy a háborúnak a hatása nem csak a indirekt módon ö, érinti az embereket, hanem magát a rendszereket is érinti. Azt értem ez alatt, hogyha például megvizsgáljuk Jemen és Szíria helyzetét, Jemen egynek az egyharmada az egészségügyi infrastruktúrának még a háború előtti. Szíriában ez 50 ot tesz ki. Ez azt jelenti, hogy 50 a a kórházaknak, klinikáknak megsemmisült, vagy diszfunkcionális állapotban van. Az orvosok 50%-a elhagyta az országot, vagy meghalt a feladata ellátása során tehát egy olyan időszak van, amikor most különösen nagy nyomás nehezedik az egészségügyi ellátásra, hogy ebben részesülhessenek a civil lakosok. Tehát csak ezt szerettem volna megemlíteni, hogy ezek nagyon jelentős tevékenységi területek. A kihívás napjainkon ismételten az, hogy hosszú távú elhúzódó válságokról, konfliktusokról van szó 31 néhány éve vagyunk jelen a legnagy fontosabb operatív területeken. Ez azt jelenti, hogy egy olyan szervezet, amit arra hoztak létre, hogy sürgősségi ellátást nyújtson, az most már 31 néhány éve van jelen különböző területeken és ezek a számok csak növekednek, mivel a konfliktusok is egyre inkább elhúzódnak komplexebbek a konfliktusok, mert ezek általában nagyon gyakran városi harcokat is jelent, és a városi hadviselés azt jelenti, hogy az infrastruktúra sérülékenyebb, és a háború bemegy a városokba, akkor több embert is érint ez. Ha tudni akarjuk, hogy miért van kolera Jemenben, ez közvetlenül összefügg a háborúval. A háború tönkretette a vízhálózatot a legnagyobb városokban, ahol az emberek élnek. A, háború tönkretette a kórházakat, nincs vízellátás, nincs kórház, ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb egy millió embernek nincs vízellátása és nincs egészségügyi ellátása ha ezt rehabilitálni tudjuk, ezeket a rendszereket helyreállítjuk, eh, maximum annyit tudunk elérni, hogy 80%-os a az ellátás. Ha eh, van egy második csapással háborúnak, akkor a már rehabilitált eszközök is csak 50%-ban működnek, tehát fokozatosan leépülnek a vízellátás, az egészségügyi és egyéb szolgáltatási rendszerek mert a nemzetközi humanitárius törvénynek a betartása, az arányosság sokkal nehezebb, mint volt ez korábban. Mert a, a, az egymással küzdő felek nem tartják be ezeket. Azt is látjuk, annak is tanúi vagyunk az afrikai konfliktusokban, hogy a hosszú távú szegénység összekapcsolódik a konfliktusokból eredő erőszakkal, a bűnözői erőszakkal, valamint a közösségek között létrejövő erőszakkal. Ez egy olyan negatív mix, amely elgyengíti, aláaknázza a stabilitást, illetve megnehezíti a humanitárius segítségnyújtást ezeken a területeken. Maybe just a few word on what does this mean csak néhány szót, hogy mit is jelent ez politikailag. Néhány észrevételt szeretnék tenni azzal kapcsolatban, hogy ezek vélhetőleg, melyek vélhetőleg a parlamenti képviselőket is foglalkoztatják. Az egyik kérdés, amelyet a parlamenti képviselők rendszeresen felvetnek az irányunkban. Az, hogy hogyan dolgozunk együtt mi a többi humanitárius szervezettel, fejlesztési segítséget nyújtó szervezetek és a humanitárius segítséget nyújtó szervezetek között milyen kapcsolat van. Nos, a következő választ próbálnám mindenre adni. Hogyha megvizsgálom a 20 legnagyobb bevetésünket a világon, akkor ezek mind olyan kontextusok, ahol hosszú távú erőszak és háború dúl. És ez adja a problémák legjavát. Háborúskodnak a csatatéren, éppen ezért a hozzáférés alapvető jelentőségű a kereszt számára. De ezekben a kontextusokban nem mondhatjuk, hogy rendkívüli segítségnyújtást nyújtunk, hiszen akár már 30 éve jelen vagyunk a területeken. Egy újfajta igényel nézünk szemben. Ezek már nem rövid távú segélynyújtást nyújtunk, hanem szisztematikus segítségnyújtásra vagyunk kényszerítve, és ebben rejlik a legnagyobb nehézségünk, hiszen a parlamentek és a kormányok öm, költségvetési tételekben gondolkodnak, és a mi szerepvállalásunk nem felel meg az intervenciós jelenlétnek. Ugye 30 évvel ezelőtt <clears throat> az volt a kontextus, hogy ahol a szegénysége a legnagyobb probléma, hosszú távú együttműködésre van szükség, és a drámai helyzetekben rövid távú beavatkozásra van szükség, azonban mára már szisztemikusan jelen vagyunk, hosszú távon vagyunk jelen egy területen, ugyanakkor fellépésünk továbbra is még a segélynyújtásra korlátozódik, hiszen a működés feltételei gyakran nem is teljesülnek. Az egyik probléma tehát a finanszírozás területén az, hogy a parlamentek hogyan tudnak megfelelni a közigazgatási gondolkodásukban ehhez a helyz, ennek a helyzetnek, hogyan tudják a pénzügyi ellátást úgy biztosítani, hogy mind fejlesztés, mind humanitárius szervezetként működhessünk. Az a fontos, hogy a humanitárius költségvetési fejezetekben elegendő pénz álljon rendelkezésre, és így a változó helyzethez változó módon tudunk igazodni. Hogyha ezen opció politikailag nem lehetséges, vagy nem áll rendelkezésre, akkor mindig arra biztatjuk a kormányokat, a parlamenteket, hogy azokat a tartalékokat, amelyekkel rendelkezzenek, ezeket a humanitárius eh, válaszadásra és a fragilis, a borulékony eh, kontextusok eh, megsegítésére tartalékolják. A harmadik opció pedig az, hogy a költségvetésekbe rugalmas átjárást kell biztosítani a humanitárius fellépés és a fejlesztési segítségnyújtás között, és ez segítheti azt, hogy a szervezetek a fejlesztési költségvetést is úgymond megcsapolhassák. Vannak olyan helyet, helyzetek, amikor például nem csak ivóvízzel látjuk el a lakosságot, hanem például a, sziszt, a rendszert állítjuk helyre, az ellátási rendszert, vagy nem csak élelmiszert szállítunk, hanem segítjük a gazdálkodókat, hogy újra a gazdasági tevékenységet akár a konfliktus közepén. Nem lehet tehát külön választani a kétfajta fellépést. Ezért arra ösztönzöm önöket, mint politikai döntéshozókat, hogy gondolkodjanak kreatív módon, és lássák, hogy a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás ezer szálon függ össze ma, és ezért az igények ellátásában is rugalmasnak kell lennünk. Az igények um, ugyanakkor egyre inkább változóak, és ez nagyon foglalkoztat, aggaszt bennünket. Tíz évvel ezelőtt, ha megkérdezték volna, mit jelent a humanitárius segítségnyújtás, azt mondtam volna, orvosi segítségnyújtás, élelmiszer, tiszta víz, és fedél biztosítása. Hogyha ma megkérdezik, hogy mit várunk el humanitárius segítségtől, akkor ez ide tartozik az iskolák rehabilitációja, a kisvállalkozások újraindítása, szisztemikus ellátási rendszerek megjavítása és szociális, pszichológiai segítségnyújtása traumatizált lakosság számára. Tíz évvel ezelőtt a humanitárius segítségnyújtás lényegéhez ez még nem tartozott ezek a feladatok, és nem is várták el a humanitárius segélyszervezetektől ezt a fajta válaszadást. Ezért arra biztatom önöket, hogy gondolkodjanak kreatívan el azon, hogy hogyan lehet a pénzügyi támogatási struktúrákat, és persze az elszámoltathatást úgy kialakítani, hogy az igények újonnan kialakult eh, viszonyaihoz eh, igazítsuk ezt, és ilyen módon a hosszú távú szisztematikus erőszakra adott humanitárius választ is működtethessük. A másik kérdés, amely önöket politikailag foglalkoztatja, az az, hogy hogyan lehet a fejlesztési és a humanitárius pénzeket úgy felhasználni, hogy ez pozitív kihatással legyen a migrációra, illetve a migráció megelőzését szolgálja. Az Európai Unión belül és sok más országon belül is ez a politika terében lévő egyik kérdés. Nos, itt is elmondhatom, hogy egy nyílt és kritikus párbeszédet eh, támogatok, a humanitárius szereplők és a politikusok között arról, hogy mikor lehet pozitív változást elérni, és hogyan lehet a migrációra, illetve a, humanita- a fejlesztésre használt segélypénzeket akár humanitárius helyzetek megoldására is fordítani. Őszinte kell, hogy legyek. Amit Szíriában, Irakban és Afganisztánban láttam, erről azt mondhatom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Az önkéntes visszatérésen túl um, senkit nem bíztatnék arra, hogy térjen vissza ezekbe az országokba. A kikényszerített visszafordítás eh, jelenleg nem vállalható figyelembe véve, hogy Afganisztánban és Szíriában milyen borulékony a helyzet. Túlon túl korai volna ez. Szíriában előre láthatatlan, hogy az erőszak eh, merre fordul a következő napokban, hetekben. Irakban Moszul eleste után, vagy bevétele után pozitív jelenségek tanai voltunk. 5 millió országon belüli menekültből 2,5 millió hazatért. De azért kérem fontolják meg, 2,5 millió iraki még mindig öm, nem tud hazatérni, még mindig az országon belüli menekült, mert az infrastruktúra nem működik, a házakat lerombolták, és a rekonstrukció és rehabilitációt szolgáló infrastruktúra még nem érkezett meg, vagy politikailag még túl korai volna az embereket visszaküldeni, hiszen síta, szunita és kurd közösségek még mindig súlyosan megosztottak, és ilyen módon az erőszak bármikor, bárhol felütheti a fejét, ez pedig óvatosságra kell, hogy nincsen bennünket de még egyszer el kell mondanom, nyílt és kifinomult vitára van szükségünk. Nem minden hely és mindig mindenhol nem tekinthető biztonságosnak, éppen ezért legalább az önkéntes visszatérésre buzdíthatjuk a menekülteket, de mindig differenciáltan kell látni az egyes országok helyzetét. Egy harmadik rövid észrevétel, melyet tenni szeretnék a következő. Sokat hallunk mai napság a segélynyújtás lokalizálásáról a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold család tagjaként el kell mondanom, hogy nagyon nagyra értékeljük a nemzeti segítségnyújtó szervek seg, segítségnyújtását, a szíriai vörös félholdat említhetném. De mindezt elmondva azért az is, azt is világosan el kell mondanom, hogy a segítségnyújtás lokalizációjában rejlő nagy kihívás az, hogy a helyi képviselők gyakran maguk is a konfliktus résztvevői. És akkor, amikor az ország még konfliktusban van, és amikor a nemzeti eh, munkavállalók, segít, szervezetek munkavállalói kvázi még a konfliktus részét képezik, akkor az ő túl nagy szerepvállalásuk biztos, hogy a bukáshoz vezet. Éppen ezért fontos, hogy a nemzeti és helyi válaszadási kapacitást bevonjuk, de az ICRC, -a, illetve a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Szervezet biztosítja a legjobb fellépést. A szíriai Vörös Félhold ugyanakkor egyedül áll, magára maradt az egyes konfliktusban résztvevő felek a legtöbb áldozatot tőlük követelték, egy szóval nem bízhatjuk egyedül a probléma megoldását a helyi szereplőkre, és kérem, hogy mindezt fontolják meg, hogy egy nemzetközi eh, komponensre szükség van, különösen akkor, amikor a konfliktus még fennáll, amikor a helyi szereplők eh, nem tudnak pártatlanok lenni. Végezetül pedig, ahogyan sokan elmondták ma már, mi is azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet diversifikálni a pénzügyi öm, bizt, hátterünket, és hogyan lehet a trog, hagyományos választ in, meg, in, megújítani. A digitális korszak új konnektivitást hozott létre, és új lehetőséget kínál arra, hogy a humanitárius válaszadást kialakítsuk. E lehetőségeket tisztázni kell, és a humanitárius szereplők, szereplőknek ezt támogatniuk kell. Idén nem csak intézményi stratégiánkat fogalmazzuk meg újra, hanem digitális stratégiánkat is újra megfogalmazzuk, és így reméljük, hogy a cyberspace-t, a teret is jobban ki tudjuk használni humanitárius munkanyújtására. Például a sérülékeny emberek adatait nálunk biztosíthatják majd, és a big data felhasználásokat is biztosítjuk arra, hogy a humanitárius fellépést eh, elmélyítsük. Túl hosszan beszéltem, de egy áttekintést akartam adni azon kérdésekről, amelyek foglalkoztatnak bennünket máma. No, I think it's important. Azt hiszem, hogy nagyon fontos volt ez, mm, ritkán fordul elő, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke itt van a körünkben. Mindazok a kérdések, amelyeket felvetett, ezekkel mi is foglalkozunk, például a digitalizáció kérdésével Egyéb iránt a digitalizációról készülő jelentésről a néppárti frakció ad előadót, jelentéstevőt. A EU ezen felül pedig a 2030 es menetrend elérését szolgáló eszköz, szolgáló fellépésekhez eszközöket rendel. Egy szóval itt az ideje annak, hogy előre lépjünk. Foglalkozunk tehát ezekkel a kérdésekkel, nagyra értékeljük mindezt, amit mondott. Kedves kollégák, kikéri a szót? Charles Görenc, tessék. <coughs> Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a Vörös Kereszt elnökének, Maurer úrnak, nagyon jól tudjuk, hogy milyen mértékben vesznek részt a különböző humanitárius tevékenységekben, és hát ezt nem is lehet kellően méltatni. Ugyanakkor lenne egy kérdésem. Az első kérdésem a szervezéshez kapcsolódik, hogy Genfből szerveznek mindent. Ön az elnöke a Vöröskeresztnek, de mellette van a Nemzeti Vöröskereszt Szervezetek Szövetsége is. El tudnám mondani, hogy mely esetekben az egyik vagy a másik szervezet lép fel. Azt hiszem, hogy én ezt tudom, de mégiscsak talán érdemes lenne ezt elmagyarázni, hogy ez hogy van. A második kérdésem azzal kapcsolatos, a Responsibility to Protect dokumentummal kapcsolatos. Tudom, hogy Szumahuga úr az ön elődje volt az egyik szerzője e dokumentumnak. És ez a dokumentum, amelyik előirányozza hogy kötelező védelmezni a lakosságot, illetve segítséget nyújtani. És szerintem ez egy kicsit túlmegy azon a mandátumon, hogy részrehajlás és semleges segítséget kell nyújtani, ami a Vöröskereszt mandátuma. Ön teljes mértékben egyetért ezzel az ajánlás, a dokumentum ajánlásaival, vagy Szabruga úr talán egy kicsit személyes beavatkozást is megfogalmazott, mert annak idején már nem volt elnöke a Vörös Keresztnek. Kienge asszony. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, köszönöm mindezt, amit mondott. Három témában szeretnék felszólalni. Egyrészt beszélt arról, hogy a pénzügyi támogatásokat diversifikálni kell. Úgy gondolom, hogy ma nagyon fontos, hogy a konvergenciát szolgáljuk, a különböző pénzügyi eszközök konvergenciáját szolgáljuk, hiszen sok ilyen konfliktusos vagy krízis zónában korlátozott segítségnyújtást tudunk biztosítani. Éppen ezért segíteni kell, hogy a fennálló eszközöket egy irányba tudjuk mozgatni, katalizátorként tudjuk felhasználni a pénzt, segítsük a krízis régiókat, hogy meghaladják a helyzetet, és kilépjenek a segítségnyújtás logikájából, hiszen a segítségnyújtás gyakran függővé is tesz, éppen ezért a különböző eszközök konvergenciáját arra kell felhasználni, hogy ellenállóbbá tegyük ezeket a térségeket, országokat, és képesé tegyük őket arra, hogy saját erőjükből előbbre lépjenek. Másodszorban kérdezem, kik azok a személyek, akik a segélyek kezelésében részt vesznek? Nem csak humanitárius szervezetek, hanem gyakran a helyi intézmények is részt vesznek ebben. Két példáról beszélek, de ezt ki lehetne bővíteni a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol jelenleg biztonsági, politikai és humanitárius krízis dúl. Itt az intézményekhez fordulni, ezt hiszem, hogy téves, hiszen az intézményekben megrendült a bizalom, az intézmények maguk járultak hozzá ahhoz, hogy a lakosság elvesztette bennük a bizalmát, maguk részt vettek az elnyomásban, egy szóval a humanitárius pénzeket nekik átadni, hogy ők kezeljék, mindenképpen tévesnek eh, bizonyul, és látni kell, hogy például az ENSZ munkatársainak megölésében is gyanúsítható, hogy a kormány erők vettek részt. Még egyszer mondom, a saját lakosságuk sanyargatásában, gyakran meggyilkolásában vettek részt ezek a kormányerők. A másik példa Mali példája. Katasztrofális a helyzet, egy héttel ezelőtt jártam Maliban, és láttam, hogy a helyzet egészen drámai. Hogyha nem teszünk valamit az elkövetkező hat hónapban, akkor egész biztos, hogy egy következő krízis üti fel a fejét, hiszen a MINUSMA az egyik um, ENSZ um, egység, amely a legtöbb emberveszteséget kellett, hogy elkönyveljem. Kérdezem tehát Mali kapcsán, hogy hogyan fordulhatnak a helyi szervezetekhez, hogyan vonhatják be őket a humanitárius segítségnyújtásba. Afganisztánban a Save the Children program működése során láttuk, hogy a segítség nyújtásra hajlandó személyek helyi lakosság nem áll rendelkezésre. Egy szóval Ráadásul két ENSZ küldöttet is meggyilkoltak, mert egy olyan zónába küldték el őket, mindenfajta védelem nélkül, amely roppant veszélyes volt. Egy svéd hölgy és egy USA állampolgár vett részt, és kérdezem, hogy hogyan lehet védelem nélkül egy ilyen konfliktus zónába elküldeni a humanitárius szervezetek munkatársait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretne most még valaki hozzászólni? Erike Guerrero-ra nézek, ugyanis neki sajnos el kellett mennie, és azt szerette volna elmondani, hogy maximálisan támogatja azt, amit az imént elmondott arról, hogy hosszú távon kell gondolkodni, illetve hogy a válsághelyzetekben pszichológiai segítségnyújtást is kell nyújtani, nem csak orvosi segítségnyújtást. Cecil Kiengével voltunk egy misszión, és azt láttuk, hogy a humanitárius segítségnyújtás mondjuk egy kórházban eléggé korlátozott, mondjuk pénzt adunk azoknak a nőknek, akik erőszak áldozatai, de hát ezek a nők olyan területen élnek, ahol mindennaposak ezek a problémák, és előfordulhat az is, hogy valakinek egyszerűen a szegénység a problémája, és nem valamilyen politikai probléma. Tehát sok esetben nagyon nehéz elkülöníteni ezeket a különböző segítségnyújtási területeket, ha fogalmazhatok így. Nagyon sokat vitázunk az Európai Uniós segítségnyújtásról is, hogy valóban milyen jellegű segítséget kell nyújtani. Hát itt lehet teóriákról beszélni, de hát mégiscsak a helyszínen lehet csak látni, hogy az adott országban, az adott területen mik azok a problémák, amiken segíteni kell. És azt hiszem, hogy valóban ez a helyszíni kapcsolattartás az, ami lehetővé teszi, hogy lássuk a problémákat. Közép-Afrikában voltunk néhány héttel ezelőtt, és tényleg, amikor ott voltunk, akkor láttuk, hogy az Európai Unió tulajdonképpen azért fizet pénzt, hogy a katonákat kiképezhessék, a hadsereget kiképezhessék, hogy végre rend legyen és biztonság legyen, és a különböző félkatonai szervezeteket, gengeket meg lehessen állítani. Tehát akkor látjuk csak valóban a problémát, hogyha ott vagyunk, és öntől is azt kérjük, hogy esetleg mondjon több konkrét példát, ez az, ami számunkra jobban látható és jobban érzékelhető. Így mi is jobban megértjük talán, hogy milyen problémákkal kell szembenézni. A DJ Eko képviselőjét kérdezem, hogy itt van-e, és mielőtt még Maurer úr választ adna, megadom neki a szót. Elnézést kérek, nem találom a nevét a papíron, úgyhogy kérném, hogy mutatkozzon be. Köszönöm szépen. Patricia Römon vagyok, a stratégiai egység vezetője, és nem szeretnék túlzottan hosszan hozzászólni, csak három olyan egyszerű dolgot szeretnék elmondani. Tulajdonképpen csak megerősíteném én is azt, hogy a DG Eco egyik legfontosabb partnere a Vörös Kereszt, és hogy szeretném én is megerősíteni ezt a partnerkapcsolatot, ami már kialakult. Mindaz, amit a nemzetközi humanitárius jogról elmondott Péter Maurer, az maximálisan megállja a helyét, és a céljaink is egyeznek. Tehát szeretnénk mindenképpen továbbvinni ezeket a humanitárius segítségnyújtási cselekedeteket, és továbbra is együttműködni az ICRC-vel, a mai napon négy humanitárius munkatársat raboltak el, többet megöltek, és heten pedig megsérültek csak a mai napon. Ettől is, vagy ebből is láthatjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak azok, akik a humanitárius területen dolgoznak. Köszönöm szépen. Sárl esetleg még egyszer? Köszönöm szépen, szeretnék hozzátenni még egy kérdést ahhoz, amiket eddig elmondtam. Tudom, hogy a Vöröskereszt számára nagyon fontos, hogy független maradjon, és ne legyen részrehajló, és nem fogom így egyértelműen megkérdezni tehát, hogy mi a véleménye az amerikai elnökről, de a Global Gag Rule, az általános tiltási szabály kapcsán szeretném azért azt megkérdezni, hogy hogyan tudnak együtt élni ezzel a szabályjal, ez mennyire nehezítette meg az önök helyzetét, és ez a multilaterális kapcsolattartást milyen szinten befolyásolta. Tudjuk, hogy vannak más humanitárius szervezetek, amelyeknek a munkáját ez a konfliktus zónában rettentesen megnehezíti. Számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan egy ilyen jellegű szabály. Az Európai Unió és a bizottság éppen azon dolgozik, hogy hogy tudnánk mi esetleg segítséget nyújtani azokon a területeken, ahol emiatt az amerikai segítségnyújtás kiesett, úgyhogy kérném szépen, hogy erről röviden mondja el a véleményét. Rendben mondja az elnök hogy Maurer úr, a szó. Köszönöm szépen. Talán ezzel a kérdéssel kezdeném, és utána visszatérnék a hamarabb feltett kérdésekre. Amit mi javasolni tudunk, az az, hogy ne bürokratikus megközelítést alkalmazzunk annak kapcsán, hogy mi a segítségre szoruló emberek konkrét igénye, hanem nézzük meg a személyeket, nézzük meg a közösségeket a helyszínen, és azt se felejtjük el, hogy az igények és a segítségnyújtás jellege ugye folyamatosan változik. A bürokrácia és a pénz is nyilván meghatározza, hogy mi az, amit adni tudunk. Sok esetben viszonylag keveset foglalkoznak azzal, hogy a segítségre szoruló személyeket mint egy egyénként, integritásként kezeljék, pedig így kellene tenni annak érdekében, hogy tudjuk őket segíteni abban, hogy jobb életük legyen, vagy egyáltalán, hogy az életük megmaradjon, és tovább tudjuk élni az életüket. Sokszor azt a szlogent alkalmazzuk, hogy az embereket kell a középpontba helyezni, őket kell az első helyre tenni, de sokszor a valóság mást mutat, ezt őszintén el tudom mondani. És az egyik legnagyobb kihívás számunkra az, hogy minden egyes személyt külön lássunk, lássuk a változást, lássuk, hogy mik az ő igényei tehát hogy összpontosítsunk a külön álló személyekre, és hozzájuk kell igazítani a célkitűzéseinket, és nem fordítva. Tehát a mi bürokratáink azt mondják, hogy az embereknek humanitárius segítségre van szükségük, és békére van szükségük, és akkor ehhez ennyi meg ennyi pénzt adunk. De az ott álló, egyedülálló, szenvedő ember nem úgy fogalmazza meg az igényeit, hogy nekem humanitárius segítség kell, meg nekem béke kell, nekik egészen földhöz ragadt és egyszerű dolgok kellenek. Tehát azt kell néznünk, hogy ezek az emberek, akik konfliktuszónában élnek, valóban milyen szükségletekkel bírnak. Éppen ezért az absztrakt vitákat nem igazán szeretem. Tehát egy elvont vitában nem az emberek kerülnek a központba. Minden egyes alkalommal, amikor elutazom egy területre, akkor mindig nézem, és mindig meglepődök, hogy területről területre mennyire különbözőek az igények. És hogyha megkérdeznénk az embereket, a rászorulókat, akkor ezek a programok egészen máshogyan néznének ki. Tehát úgy gondolom, hogy kritikai fontosságú, hogy lentről fölfele alakuljanak ki ezek a humanitárius segítségnyújtási tervek, ne absztrakt politikai vitákból. Beszéltünk a közép-afrikai köztársaságról. Gondolom, hogy többen látták mondjuk fényképen azokat a táborokat, ahol már elindult egyfajta gazdasági tevékenység. És hogyha nem fejlesztési vagy humanitárius célokról beszélnénk, hanem inkább olyan lehetőségeket tudnánk biztosítani, amelyek olyan mikrohiteleket adnak, amelyek megfelelően rugalmasak ahhoz, hogy ezek a kicsike gazdasági tevékenységek tovább éljenek, akkor azzal sokkal távolabbra jutnánk. És hogyha itt az Európai parlamentben ezt a megközelítést tudnák alkalmazni, ez nagyon jó lenne. Ugyanis itt nagyon sok gondolkodási munka és elméleti munka folyik, de talán, hogyha adhatok egy tanácsot, akkor a jövőben ezt kellene megváltoztatni, és akkor sokkal hatékonyabb válaszadásra lennénk képesek. És akkor most térjünk vissza az először feltett kérdésekre. Az ICRC tulajdonképpen néhány szóban összefoglalva egy olyan svájci nem kormányzati szervezet, amelyet a Genfi Egyezmény hozott létre, hogy erőszakos cselekedetek, illetve háborús cselekedetek áldozatainak segítséget nyújtson. Így tudnám összefoglalni ennek a jogi státuszát de ide tartoznak még társadalmi problémák, illetve, nemzet, illetve természeti katasztrófák is. Mi vagyunk tehát az első válaszadó és segítségnyújtó szervezet ezekben az esetekben. A jelenlegi rendkívül összetett nemzetközi kontextusban nagyon sok réteg rakódik egymásra, konfliktusok, erőszakos cselekedetek, társadalmi problémák, nemzeti társadalmak követelései és egymás ellen fordulása és egyéb más társadalmi kihívások. Az azt hiszem, hogy egyértelmű hogy jelenleg nagyon sok fegyveres és erőszakos konfliktus zajlik a világon, és azt mondom, hogy mi egyfajta koordinátorai vagyunk a vöröskeresztes és vörös félholdas fellépéseknek. Együtt dolgozunk természetesen a helyi szervezetekkel is, egyrészt a saját fő mandátumunk végrehajtásában, másrészt pedig a vöröskeresztes és vörös félholdas munkák elősegítésében és koordinálásában. Tehát ez a mi koordinációs sémánk, ha fogalmazhatok így, ez a mi alapsémánk. És ezen kérdések kapcsán hogyha megnézzük um, azt, hogy milyen felelősségünk van az embereknek való segítségnyújtás kapcsán, tulajdonképpen a nemzetközi közösségben nagyon sok uh, szereplő abszolút egy hullámhosszon van ennek kapcsán és a segítségnyújtás kapcsán. Jelen pillanatban a Genfi Egyezmény alatt működtetünk olyan intézményeket és intézeteket, amelyek szintén képesek nekünk segítséget nyújtani, és ezt a koncepciót, hát ez politikai kérdés, ezt visszük jelen pillanatban tovább a nemzeti integritás védelme és a szuverenitás védelme természetesen számunkra is fontos, éppen ezért rendkívül érzékeny kérdés az, hogy hogyan tudnánk a kívülről érkező segítségnyújtást hatékonyabbá tenni az ilyen konfliktusos régiókban. Cornelio Somaruga tulajdonképpen része volt ennek a koncepció kidolgozásának, akkor is, amikor már nem volt az ICRC elnöke, és azt hiszem, hogy ez is mutatja, hogy milyen frusztráló lehet az, hogy valaki a két legértékesebb és gyümölcsözőbb évét az ICRC-nek szánta, és utána pedig látható ez a kettősség, hogy nem mindig sikerül elérni a célokat. Tehát egyrészt magat is valamilyen szinten korlátoznunk kell, hogy megfelelőképpen elfogulatlanok tudjunk maradni. Mi is elismerjük természetesen azt, hogy más segítségnyújtási lehetőségeket sem kell és nem szabad kizárni, tehát nem mi vagyunk az egyetlenek, akik képesek segítséget nyújtani. és mint ahogy elmondtam már az ICLC kapcsán, tulajdonképpen ez minden nemzetközi szervezetre és nem kormányzati szervezetre is igaz. Látjuk, hogy milyen előnyök kovácsolhatóak abból, hogy kapcsolatban vagyunk helyi NGO-kkal, mert ők valóban jobban látják, hogy milyen uh, személyeknek kell segítséget nyújtani, hogy hogyan működik az ő közösségük, ugyanakkor őket sokkal jobban tudják manipulálni és kihasználni, vagy kisajátítani katonai erők, kormányok, vagy pedig politikai pártok. Tehát nincsen itt általánosan alkalmazható szabály. Annyit tudok csak elmondani, hogy nagyon fontos, hogy a jó helyi kezdeményezéseket meg kell tartani, ezeket fel kell használni, és ezeket meg kell védeni, hogy ezeket ne lehessen kiforgatni és kisajátítani, vagy eltorzítani. Tehát minden szint fontos, és hogyha bölcsen járunk el, akkor ezeket a helyi szervezeteket segíteni tudjuk abban, hogy minél nagyobb és minél pozitívabb hatást gyakoroljanak a helyi közösségekre. Vannak például Kongóban olyan területek, ahol különösen nehéz a helyzet, és itt egy másik dilemára is fény derül, tulajdonképpen ez a preventív finanszírozás. Rengeteget elmélkedünk azon, hogy egy megelőző diplomáciai misszió hatékony-e vagy időszerű-e, hogyha megnézzük a teljes nemzetközi segítségnyújtási rendszert hogy valóban ezt el kell -e indítani, el kell -e ezt indítani nemzetközi szinten. Sok esetben ezt nem tettük meg, és utána sokkal rosszabb lett a helyzet. Természetesen a nemzetközi humanitárius jogot figyelembe kell venni, ezt be kell tartani, és fel kell készülnünk a sürgősségi helyzetekre, de hát itt még vannak uh, ugye hiányosságok. A pénzügyi intézkedések kapcsán vettem alapot, hallom az önök kérő szavait, és ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy vannak olyan integrált eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző helyzetekre különböző módon tudjunk választ adni. És van különbség a feltételekhez kötött segítségnyújtás, mondjuk egy SDG vagy politikai célkitűzés között, és a teljesen elfogulatlan külső modalitások között, ami alá tulajdonképpen az ICRC munkájának az elsőprő része tartozik. Amit én mindig hangsúlyozok, és amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy mindig kell megfelelő helyet hagyni a feltételhez nem kötött külső humanitárius segítségnyújtásnak, olyan helyzetekben, amikor tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak emberek. Itt tulajdonképpen ugyanazt a metodológiát lehet alkalmazni, mint a másik esetben. És bár egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy a kettős munkát el kell kerülni, az átfedéseket el kell kerülni, az ellenálló képességet növelni kell, hogy olyan politikákat kell kidolgozni, amelyek előre megelőzik, hogy törékeny helyzet alakuljon ki. Ezek szép szavak, és ezek nagyon értékes célkitűzések, de van, amikor egyszerűen embereket kell megmenteni, és kész. Úgyhogy megfelelő cselekvési rugalmasságra van szükség, hogy bizonyos esetekben máshogy is fel lehessen lépni, amikor tényleg sürgősen segítséget kell nyújtani mert ezzel kapcsolatban lehetnek problémák, és itt igenis, hogy vannak hiányosságok olyan helyzetekben, amikor egyértelműnek vesszük, hogy a fejlesztési ügynökségek majd belépnek a képbe, sokszor eltűnnek, mert túlzottan erős még a konfliktus, és a fejlesztéssel foglalkozó szervezetek még nem tudnak segítséget nyújtani. Úgyhogy azt is bölcsen és okosan kell látnunk, hogy a fejlesztési szereplőket hogyan tudjuk jobban bevonni a munkába. Egyáltalán nem véletlen, hogy tavaly az éhezés kapcsán Jemenben, Szomáliában és más országokban a Világbank megkeresett minket, és a Világbankkal próbáltunk együttműködni. Ez egyáltalán nem volt véletlen. Természetesen valahonnan pénzt kell adni a fejlesztési szervezeteknek, hogy ezeket a az élelmiszer válságokat meg lehessen oldani. Természetesen ott vannak az első vonalban dolgozó humanitárius segítségnyújtók, de ez az első vonal egyszerűen nem elég. Éppen ezért úgy gondolom, hogy okosan kell gondolkodnunk. Természetesen nincsen még kimondva az utolsó szó, de mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy jól össze kell hangolni ezt az integrált látásmódot, amelyel önök itt rendelkeznek a parlamentben, hogy hova, milyen pénz megy, hogy hogyan lehet az átfedéseket elkerülni, és hogy hogyan tudjuk kiemelni azokat a politikai célkitűzéseket, amelyek számunkra fontosak, mint például az ellenálló képesség növelése. Nyilván a módszerek változnak, az egyik kontextusban ez lesz a jó módszer, a másikban az, és nyilván minden egyes konfliktus zóna szintén különböző. To, sorry, uh, to, to the protection of uh, humanitarian uh, workers, it's, it... Ami a humanitárius dolgozóknak a védelmét illeti, ez egy rémálom, nagyon sok e, elfragmentált területen dolgoznak, adott esetben harcmezőkön, és csak azt mondhatom, hogy két filozófia létezik e tekintetben. Az egyik, amit a Nemzetközi Vöröskereszt és Vöröskereszt Mozgalom alkalmaz, és ugyanakkor az ENSZ rendszere másképpen gondolkozik. Békefenntartókkal, fegyverekkel biztosítja a humanitárius munkát. Mi konszenzusépítéssel és tárgyalás útján dolgozunk, nálunk soha nincsen fegyveres védelem, nem bízunk a fegyveres biztonságba, és ha az eredményeket nézzük, akkor mindkét félre vannak biztos kihívások, nekünk is biztosítani kell a műveleteinket. Nem biztos, hogy a humanitárius dolgozóknak a fegyveres biztosítása jobb eredményt hoz az emberek számára biztonsági szempontból ha valaki kint van a harcmezőn, akkor a fő részesekkel mindenképpen valahogy szót kell érteni. Azt hiszem, elnök közbeszól, Megkértem, hogy egy kicsit tovább tarthassuk az ülést, úgyhogy most még az utolsó. Az ő, tolmácsok nagyon kedvesek, legfeljebb majd angolul fejezzük be. Tehát Gerrero asszony, amit említett, szeretném rávilágítani arra, hogy amikor